Az ész köztársaság elnöke Ilves elnök. Liebe Kedves képviselők, kedves kollégák! nagy öröm számomra Thomas Élvezt egykori kollégánkat, egykori képviselőt üdvözöljem, üdvözölni itt az Európai Parlament ben évekig dolgozott képviselőként Ilvesz jelenlegi köztársasági elnök úr, most azonban néhány év elteltével visszatért hozzánk észt köztársaság elnökeként. Nagy megtiszteltetés, nagy öröm önt üdvözölni itt, és azonnal meg is adom a szót rögtön minden késlekedés nélkül az észt köztársaság elnöké a szótár. Ladies and gentlemen, Tisztelt Hölgyeim és Óraim! Először is hadd néz, kérjek elnézést, nem ilyen jó a hangom, elment a hangom egy kis betegség miatt. Tíz évvel ezelőtt Tíz évvel